Good morning, ladies and... Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Üdvözlöm Önöket eh, a szakbizottságunk ülésén. Foglaljanak helyet, minnyáján, és kezdjük el. Kérem, hogy eh, tegyék be a szavazókártyájukat a nyílásba, és egy teszt szavazást tartunk. Megnyitom a szavazást. Kérem nyomjanak gombot. Minden nagyon jól működik? Pilár, működik? Tökéletes. Tökéletes. Pilárral együtt szavazunk akkor. Ki van még? Kylie kollega még nincs kész? Maximum három percet tudunk még várni. Jó? Köszönöm szépen. Vágjunk bele. Köszönöm. Működik, jó? Először oktatás a digitális korszakban. Kihívások, lehetőségek és tanulságok az uniós politika kidolgozásához. Dajcs Tamás a vélemény előadója. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences mellette, ellene. Ellenőrizzük. És le is zárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás, ezt is ellenőrizzük, megnyitom. És lezárom a szavazást. Elutasítva ezúttal, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 22-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük ezt is. És lezárom a szavazást. Elutasítva. Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 55-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 58-as mellette, ellene ellenőrizzük az 58-ast. És lezárom a szavazást. Elfogadtuk ezúttal. 60-as mellette, ellene. Ellenőrizzük a 60-ast. És lezárom a szavazást. Szintén elfogadtuk. Végszavazás. A név, név szerinti megnyitom, és le is zárom. Kiváló eredmény, 48 igen, 1 nem, 3 tartózkodás. Az előadónak gratulálunk. Következik az időközi jelentés a 2021-27 közötti időszakra vonatkozó több éves pénzügyi keretről a parlament álláspontja a megállapodás érdekében. Én voltam az előadója ennek a véleménynek, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk hármas mellette, ellene tartózkodás elutasítva, négyes mellette, ellene ellenőrizzük ezt, nem volt világos számomra. A négyes módosító, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, ellenőrizzük ezt is, már mint az ötöst megnyitom. És lezárom a szavazást. elfogadtuk, hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva, nyolcas és kilences mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk őket, tízes mellette ellene tartózkodás elutasítva, tizennyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette Elnézést, mondja az elnök, az 58-as kimaradt, 58-as módosító a 18-asról az 58-asra ugrunk. 58-as mellett, ellen. Ellenőrizzük az 58-ast, megnyitom. És lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A kettes kompromisszum kiegészítése mellett, ellen ellenőrizzük. A kettes kompromisszum kiegészítéséről van szó. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A zöldek által kért kiegészítés a kettes kompromisszumhoz. Az előző kiegészítést a szocialisták kérték, ez most a zöldeké mellette, ellene ellenőrizzük ezt is. A kettes kompromisszumhoz a zöldek által kért kiegészítést ellenőrizzük. Most lezárom a szavazást, elfogadtuk. Következik a 16-os módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 17-es mellett ellen ellenőrizzük a 17-est. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk ezúttal. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kiegészítés a hármas kompromisszumhoz, amit a zöldek kértek mellette, ellene, ellenőrizzük. A hármas kompromisszum kiegészítéséről van tehát szó. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük a 24-est is. 24-es, tehát lezárom a szavazást. Elutasításra került. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A négyes kompromisszum kiegészítése zöldek kérték mellette, ellene, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 30-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 36-os módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 40-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 6-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kiegészítés a hatos kompromisszumhoz, a szocialisták és az zöldek kérték mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, a 8-as kompromisszum kiegészítése az zöldek kérésére, mellette, ellene, ellenőrizzük. 8-as kompromisszum kiegészítése. Zöldek kérték tehát. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 57-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 56-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 39-es mellette, ellene. Ezt ellenőrizzük. 39-es tehát. Ellenőrizzük a 39-est, és lezárom a szavazást elutasítottuk. 35-ös mellette, ellene, ellenőrizzük a 50, a 35-öst, a 35-öst tehát, lezárom a szavazást. Elfogadtuk, következik az 59-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 60-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 61-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 63-as mellette ellene ellenőrizzük a 63-ast. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 65-ös mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 65-ös módosítót. Lezárom a szavazást. Elutasításra került 67-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 66-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 68-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 69-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 70-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás az így elfogadott módosítókról név szerinti szavazás, megnyitom. Lezárom a szavazást. Jó eredmény, gratulálok az előadónak. Köszönjük szépen! Kedves barátaim! nem muszáj kimenni a teremből, mert most következik az elkövetkező két és fél órában az ITRE szakbizottság ülése. Erről mindenkit tájékoztatnék, mert lehet, hogy nem tudnak róla. Jó, rendben. Mindent kibírunk. Let us go to the next stop. Folytassuk a következő napi rendi ponttal, ez a tízes napi rendi pont, a nukleáris létesítmények leszerelésére és a radioaktív hulladékok kezelésére irányuló célzott pénzügyi program létrehozásáról van szó. Peter Korumbasev úr a jelentéstevőnk és az a célja ennek a javaslatnak, hogy segítséget nyújtson a tagállamoknak a nukleáris létesítmények életciklusának végén a leszerelésben a az Euratom szerződés 203-as cikke alapján a tanács a parlamenttel konzultálva, de a parlament véleményét nem feltétlenül figyelembe véve hozza erről döntést. Korumbásev kollega az előadónk, kedves Péter, tiéd a szó. Tisztelt uh, elnök úr, köszönöm szépen a szót, mint uh, ismeretes a kozlodó és a Bohunice atomerőművek leszereléséről még a ö, csatlakozási ö, szerződéskor megállapodtak Szlovákiával és ö, Bulgáriával. A Kozodúj atomerőmű egy től négyig, illetve a Bohuniceinek a hat ö, ö, reaktorát szerelik le. A hulladékkezelési és létesítmény leszerelési ö, műveletet a Belgium, Olaszország, Németország részvételével létrehozott szervezet végzi. fontos a hulladékok kezelésének és a létesítmények leszerelésének közös kezelése, hogy a szinergiákat ösztönözzük és a tapasztalatokat megoszthassuk, és itt hangsúlyozni kell, hogy a jövőben a JRC, tehát a közös kutatási központ égisze alatt egy kutatócsoport, vagy akár egy kutatóintézet is létrejöhetne a jövőben, amely mm, információt és ismereteket gyűjtene arról, hogy hogyan zajlott a különböző reaktorok leszerelése a különböző tagállamokban úgy gondolom, hogy az így gyűjtött tapasztalatokat a jövőbeni leszereléseknél az EU-ban, sőt az EU-n kívül is fel lehetne majd használni. Annak érdekében, hogy jó szabályozás alakuljon ki, a jelenlegi Euratom rendelet alapján, a 1368-as alapján ugyanolyan jogi kereteket kellene létrehozni, mint az Ignalina litvániai atomerőmű leszerelés vonatkozásában pénzügyi kerethez képest. Ez, ez további lehetőséget jelentene, további erőforrások bevonását atomerőművek leszerelésére más országokban. Tehát a pénz 466, Bulgária, Szlovákia 346-ot kapna a ERC, illetve a három tagállam részesülne, én felvettem a kapcsolatot a három tagállam kormányával, csak Bulgária nem kérte a összeg növelését közülük. Úgy gondolom, hogy Litvánia esetében, amiről tegnap szó volt, tényleg több pénzt kellene biztosítani, mint amit az Európai Bizottság javasol. Harms asszony is elmondta ezt. A hetes cikk tartalma nem helyes, 20, illetve 50 százalékot nem halad meg az EU kontribúciója. Hát ez nulla is lehet. Bulgáriában 60 százalék a részesedés, tehát a bizottságnak a javaslata ezzel nincs összhangban. Bulgária és Szlovákia dicséretet érdemelnek, mert a leszerelés lassan lezárul. Szlovákia 2025-re vagy 30-ra kell, hogy befejezze ezt a munkát. Úgy gondolom, hogy nem kellene plafont állítani, inkább minimális küszöböt kellene meghatározni az EU társfinanszírozási arányára a kozlodó bulgáriai négy reaktor leszerelése még korai lenne. Nagyon sok átalakítási lehetőség van, és az emberek sajnálatosnak tartják, hogy a hármas és négyes reaktort is le kell szerelni, azok tovább működhettek volna. 14-15 euró megawattóránkénti áram ára lehetett volna számolni, és ez nagyon alacsony, máshonnan nem lehet ennyire beszerezni az elektromos energiát. Azt gondolom, hogy ugyanez vonatkozik Szlovákiára. Litvániának kicsit más a helyzete, ott más típusú erőműről van szó. Tehát a leszerelési eljárás azt is jelenti, hogy az infrastruktúrát Eh, is eh, át kell építeni, mert csak egy eh, bizonyos reaktornak felelnek meg, és a nemzeti szabályozást is meg kell változtatni. Nagyon sok erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy biztonsággal lehessen leszerelni egy nukleáris reaktort. Tehát még egyszer én támogatom a bizottság javaslatát némi változtatásokkal, különösen a hetes cikknél a finanszírozásra vonatkozóan, és Bulgária és Szlovákia vonatkozásában azt mondhatjuk, hogy ezek a leszerelés nagyon pozitív példái. Még egyszer el kell, hogy mondanom, hogy a jövőben együtt kell elgondolkodni ezekről a kezdeményezésekről. Bécsben van egy ENSZ ügynökség, egy munkacsoport jönne létre európai vagy világszinten akár a különböző típusú reaktorok leszerelésére különböző országokban. Az ilyen ismereteket nem lehet magunknak megtartani, meg kell osztani az egész világon a többi országgal. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Akkor a néppárt részéről az árnyék előadó Langen kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr! Tegnap Ignalináról már vitáztunk. Ignalina teljesen más dimenzió, mint a bolgár vagy szlovák reaktorok, hiszen Ignalina szerepelt a litván csatlakozási tárgyalásokban és kényszerbezárásra került sor. Ez a Csernobil típusú atomerőmű Bulgária és Szlovákia esetében az a két reaktor, amelyek a napirenden vannak, jóval kevesebb problémát jelentenek. Először is a leszerelési programok hatékonyabbak voltak, gyorsabbak, sikeresebbek, dimenziójukat tekintve kisebbek voltak, másodszorban pedig ebben a tekintetben nem állapítható meg kifogás, amit 2016-ban megállapított a számvevőszék Luxemburgban. A számvevőszék azt javasolta, hogy legyen egy nagyobb nemzeti részfinanszírozás 2014 és 2020 között. A különleges pénzügyi programra 2020 után kerülne sor. És emlékeztetett arra, hogy a tagállamnak be kell tartani a okozó elvét, és hogy a tagállamnak kell a végleges tárlási helyek költségeit viselni. Tehát itt a V1-es típusú atomerőműről van szó, ami Bulgáriában és Szlovákiában is jelen van, és egyetértek a kollégákkal, hogy viselik a bizottság döntésének következményeit, annak az ellenkezője van, amit javasolt a bizottság, és itt az Európai Unió finanszírozása 50-ről 60%-ra növekedett. Ugyanez vonatkozik Ignalinára is, ott 20% az önfinanszírozás, és a jelentéstevő asszony pedig 14-et javasolt. Tehát az Európai Unió 86%-ot finanszírozna. Ez az első pillantásra egyszerűnek tűnik, viszont a az ilyen leszerelési programok a saját tapasztalataim alapján úgy néznek ki, hogy annál sikeresebbek minél többet járul hozzá az érintett tagállam. Hiszen ha a tagállam érintett abban, hogy neki kell fizetni a leszerelés egy részét, akkor minél olcsóbban akarja a költségeket tartani. Az is fontos, hogy itt a bizottság a belgiumi és a hollandiai és az olasz esetekben, és a Karlsruhe esetben is ügyelt erre. És ezeket összekötik egymással. Tehát egyet értek azzal, amit a jelentéstevő mondott, és hogyha belegondolok itt a atomenergia helyzetébe, akkor a tagállamok általában lemondanak, például Németországban is lemondanak az atomenergiáról, Franciaországban pedig az áramtermelés nagy hányadát adja. Németországban 2020-ig európai segítség nélkül szerelik le az atomerőműket. A Mülheim Kérlichben van egy atomerőmű, és ezt éppen leszerelik. Anélkül, hogy bármit is fizetne az Európai Unió. És éppen ezért amellett vagyok, hogy a munkálatok minél hamarabb lezáruljanak. És így találhatunk szerintem egy közös álláspontot. Köszönöm, köszönöm kolléga. Az EFDD nevében. Nem. Balcsitis kolléga. Köszönöm. Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak és az előadónak, hogy megvizsgálják a problémát. És nagyon furcsa politikai döntésekre került itt sor és 2017-ben semmi probléma nem volt, és szerintem ugyanezt mondhatjuk el a bolgár és szlovák erőművekről is, ahogy a jelentéstevő ezt említette. Tehát remélem, hogy sikerül mindenkit meggyőznünk arról, hogy rendesen leszereljük ezt a, az atomerőművet. Éppen ezért meg kell néznünk a saját pénzügyi forrásainkat. Én nem értek egyet ezzel, én egyet értek az előadóval, hogy egy minimális határt kell megszabni az európai finanszírozásnak, ezt pedig növelni kell a leszerelés alatt, ahogy zajlik. Hiszen valamikor le kell zárni, le kell szerelni ezt az atomerőművet. És itt bizonyos országok tapasztalatait is fel lehet majd használni. És meg lehet majd osztani a tapasztalatokat, a kompetenciákat, és szerintem ez egy óriási hozzáadott érték lenne, és köszönöm az ötleteiket. Köszönöm szépen, kolléga úr. Az Európai Bizottság részéről Massimo Gariba szót az energiaügyi főigazgatóságtól, ha igazam van, igaza van. Jó reggelt! Elnök úr, tisztelt képviselők! Mindenek előtt eh, szeretném megköszönni Kurumbacsev úrnak, az előadónak a kiváló munkáját. Tegnap is eh, tárgyaltunk már, ugyanemben a szakbizottságban az Ignalinai ügyet. Most nem erre reagálnék, hanem igazából a javaslat tartalmára. Tehát két kulcs tényre szeretnék emlékeztetni. Az egyik a nukleáris biztonság, amely az Európai Unió egyik kulcs prioritása. Éppen ezért tette a bizottság ezt a javaslatot. És a koszlodói és a bohunicei atomerőmű leszereléséről is szóltunk. A második stratégiai pont ezzel a javaslattal az, hogy először együtt mutatta be a bizottság ezeket a javaslatokat, a bohuniceit, és a közös központ leszerelését. Azért, mert úgy éreztük, hogy szükséges megosztani az információkat és az ismereteket, ezen a ponton. Tehát a, meg kell osztani a tapasztalatokat. Teljes mértékben egyetértek azzal, amit a előadó mondott. Nagyon fontos, hogy a bizottság javaslatában meglévő számok helyén valóak legyenek, Szlovákia és Bulgária esetében is. És ez véleményünk szerint bőven elégséges arra, hogy 2025-ig, illetve 30-ig leszereljék az atomerőműveket. Az utolsó pont, amit még említeni szeretnék, az a együtt a társfinanszírozási gyakorlatok. Tehát általában 30-40 százalék szokott ez lenni, és az egyik képviselő utalt a 2016-os számbevőszéki jelentésre, hiszen rámutattak, hogy itt a haszonélvező részesedése is fontos. Tehát éppen ezért a bizottság helyesnek ítélte azt, hogy megnöveljük a tagállami finanszírozás mértékét de ez nem haladhat meg 50%-ot. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, és elnézést kérek. Kohlicek úrtól Madame Le Chevalier is jelentkezett, de elnézést kérek, nem, nem vettem észre, hogy szeretne hozzászólni. Tehát Chevalier asszony az árnyék előadó, de nincs rajta a listán a GUE részéről, de átadom a szót a GUE képviselőjének. Köszönöm szépen. Sajnos csak mérnök. Mérnök ember vagyok, nem vagyok politikai specialista, úgyhogy ezért nem vagyok árnyék előadója sem ennek a témának, ezért ugye mindannyian tudjuk, hogy miről beszélek. Langen úr, nagy a tisztelt kollégám, megemlítette, hogy a bizottság a saját kormányuk értelmében a szakbizottság úgy döntött, hogy ezt lezárják, ezt az erőművek. Tehát ez az ő döntésük, az ő felelősségük, kötelességük, nekik kell ezt logikusan finanszírozni. Azonban a három állam által megkötött csatakozási megegyezés Litvánia, Bulgária és Szlovákiáról van szó, ide ezekben a szerződésekben az atomerőművek leszerelése is szerepel, amelyet a bizottság kényszerít ki, és ezért kell hozzájárulnunk ehhez a leszerelési folyamathoz. És meg vagyok döbbenve, hogy a bizottság tagja bármilyen technikai háttér nélkül egyszerűen úgy dönt, hogy minden egyes államnak a hozzájárulását megemeli a bizottság szakértőit arra kérem fel, hogy folytassunk le egy technikai vitát. Hogyha ők tisztában vannak azzal, hogy mennyi betont kell eltávolítani, a háttérsugárzás mértékét is tudják minden egyes anyagtípus esetében, illetve tisztában vannak azzal, hogy az acélokat és a különböző ötvözeteket, fémötvözeteket hogyan kell kezelni, illetve tudják-e, tudatában vannak annak a ténynek, hogy különösen Litvániában van egy köztes raktár 10 km távolságban. Egy tulajdonképpen erőműhöz tartozik ez, a lerakat, és hogyha valaki a múltban egy ilyen épületet birtokolt, tudja, mivel jár ezzel. Én, én nagyon sokat tudok erről. Ezek azok a kérdések, amelyeket meg kell oldanunk. És ezen túlmenően azt hiszem, hogy ugye tegnap széles értelemben beszéltünk a jövő kapcsán a programokról, a különböző radioaktív anyagok kutatásáról, az alacsony és a magas radioaktivitású anyagokról, a semlegesítésről ezen anyagok kapcsán. Nos, ezeket a témákat bele kell venni a jövőbeli vizsgálati programjainkba, ugyanis most több tucat reaktorról beszélünk Németországban. Ezek az erőművek ebben a jelentésben szerepelnek konkrétan, de vannak más erőművek, reaktorok is, például Bécs központjában, az egyetemen. Nagyon sok helyen vannak kisebb részek, és ezeket mind le kell szerelni és az egyetemeken vannak kisebb reaktorok sok helyen, ebben bizonyos vagyok, és előbb-utóbb szembesülünk majd azzal a problémával, hogy mit tegyünk ezen reaktorokban használt anyagokkal, az alacsony és a magas radioaktivitású anyagokkal mit tegyünk, és ez egy nagyon értékes tudás Németországban, Ausztriában, Franciaországban, Olaszországban fel kell használni ezt a tudást, és máshol is, vagyis olyan programot kell kialakítanunk, amely arról szól, hogy konkrétan ezt a problémát a jövőben meg tudjuk oldani. Köszönöm szépen. És Chevalier asszony az INF részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Szükség van, hogy finanszírozzuk ezt a leszerelési folyamatot, illetve ide tartozik a radioaktív hulladék lerakás is meg kell oldani. Ez 58 reaktor működik Franciaországban, sokkal több Európában, Szlovákiában és Bulgáriában. A csatlakozási szerződésben született egy ígéret ezen országok felé, hogy finanszírozással segítjük a leszerezést, ami a 14 Európai Uniós nukleáris energiát használó tagállamot illeti nagyon fontos kötelesség, hogy megosszuk a tudást ezekkel az országokkal a hulladéktárolás területén is. Az Európai Uniós szakismeretnek minden tagállamnak ö, rendelkezésére kell állnia, illetve a jövőben kapcsolódó tagállamoknak, csatlakozó tagállamoknak is a tudományos szakbizottság eredményei és a know-how, a szakpolitikai döntéseket kell, hogy megtámogassák, nem szabad, hogy ideológiával terheljük meg ezeket a kérdéseket. Bulgária és Szlovákia több tucat milliárd eurós veszteséggel áll szemben ezen leszerelés kapcsán, és még nagyobb lesz ez az összeg a következő évek során. Nagyon fontos, a biztonság megteremtés és a támogatásuk ezen ö, ö, a veszély megszüntetéséből mindannyian profitálunk ezen reaktorok leszerése kapcsán. Ez a jelentés benyomásom szerint logikusan áll össze, hiszen egy programra koncentrál, és a finanszírozás kérdéseiről is szól. Úgy gondolom azonban az előadóval együtt, hogy egy maximális társfinanszírozási küszöb rögzítésére van szükség. Itt az 50 százalék az Európai Uniós részesedéseben szerintem megfelelő küszöb lenne. Köszönöm szépen. Langen úr, Kovlicek úr kétszer is megemlítette, úgyhogy egy percben hozzászólhat. Igen, hogyha ez egy éles, heves vita, akkor természetesen hozzá is szeretnénk szólni. Nos, a mérnök kollega úr, az alelnök kollega úr azt mondta, hogy semmi köze a politikához, ehhez nem ért, de mérnök. De azért szeretnék itt valamit tisztázni. Nem arról van szó, hogy bárki a technika oldaláról valamit eh, itt meg akar akadályozni, vagy valami ilyesmi. Megnéztem, Litvánia esetében 1,5 milliárdos, Bulgária esetében 331 millió, Szlovákia esetében 671 millió, illetve ez az összköltség, és 890 milliós költsége a kihatások vizsgálatának. Tehát ezek nagyon komoly pénzek, és itt különbséget kell tennünk Összesen 8 nukleáris első le, re, generációs reaktorunk van a szovjet érából, és ezen lesz, ezeknek a leszerelése volt a, a szerződés alapfeltétele, a csatlakozási szerződés, és nagyon fontos a társfinanszírozás. Az Ignalira esetére azt tudom mondani, hogy 2008-ban, pontosan 10 évvel ezelőtt én igen emlékszem arra, hogy az orosz mérnök és üzemvezető azt mondta, hogy igen, most megvan ez a két nukleáris re, reaktorunk, és ebbe 300 millió eurót investáltunk, hogy növeljük a biztonságot. Korábban 30 40 ö, baleset történt, amelyeket kötelezően kellett jelenteni, és most ezeket le kell állítani, ezeket a nukleáris erőműveket. Tehát teljesen más itt a helyzet, mint a többi esetben. Tehát azt gondolom, hogy az Ignalira esetén nyugodtan adhatunk 80%-ot, a többinél valóban elég az 50%, de ö, köszönöm szépen, mondja az elnök. A bizottságot, az Európai Bizottságot kérdezem, hogy röviden ehhez hozzá kívánnak-e szólni, mivel ez már a második felszólalás a beszédek után. Massimo Gariba úr. Köszönöm, elnök úr. Nem, azt hiszem, hogy ehhez nem szeretnék hozzászólni. Igen, köszönöm. Peter Kolumbasev, előadó úr. Köszönöm szépen. Elnök úr, engedje meg. Hogy egy kicsit kiszálljak az előadói szerepemből, és bolgár képviselőként szóljak hozzá ehhez a vitához. Azt hiszem, hogy elég cínikus lenne, hogyha azt kérnénk ettől a három országtól, hogy zárják le ezeket az erőműveiket, fogadják el ezeket a kondíciókat, és aztán az Európai Bizottság azt mondja, hogy gondosabban kellene eljárniuk az erőműveikkel, de elhangzott az, hogy valóban itt nem szuverén döntésekről volt szó, hanem ez egy feltétel volt, ez egy kényszer volt. A 15 tagállamot számláló Európai Unió részéről. És azt hangzott el akkor, hogy ti vagy ö, csatlakoztak hozzánk, de akkor le kell zárnatok ezeket az erőműveket, vagy nincs csatlakozás. Bulgária és Románia elfogadta ezt, és a kollégám is említette, a litván reaktor a VVR 140 még működhetne. És el lehetett volna kerülni ezt az óriási 63 milliárd eurós költséget. 900 millióról beszélünk évente és én ezt olyan minőségemben mondom, hogy minden három kormánya tárgyaltam, és egyedül Bulgária nem fogadta el ezt a támogatást. Tehát szerintem az Európai Bizottságnak nem tanácsos kibújni ez alól a felelősség alól, hiszen ez egy ultimátum volt az Európai Uniós csatlakozáskor. A szuverén államok szuverén döntése témában ugye teljes felelősségről beszélünk, de, ez, de itt nem erről van szó, itt az Európai Unió csatlakozás kényszeré, kényszer kondíciójáról van szó, és ilyen formában nem indokolt az, hogy az Európai Bizottság szerepét megpróbáljuk e, elbagatellizálni. Azt hiszem, hogy Bulgária és Szlovákia esetében az összegek relatíve kis horderejűek, és nagyon példaértékűen folytatták le a leszerelési folyamatot. Vagyis azt remélem, hogy a két állam esetében sikeres lesz ez a folyamat. Remélem, hogy a közös kutatási központ nagyobb finanszírozást kap, hogy létrejöhessen egy ezzel kapcsolatos csoport, és fontos a know-how cserélése a tagállamok között, és itt nem csak az Európai Unió profitálhat ebből, hanem mások is. Köszönöm szépen. 10, október 18-a a módosítók benyújtása, illetve november 5-e és december 3-án fogunk az ITRE-ben erről szavazni. 11-es pont. Fúziós energiafejlesztés és ITER európai közös vállalkozás az Európai Unióban, és azon túl, ez egy nemzetközi, globális projekt, egy tervezetet fogunk most megbeszélni. Jan Marian Marinescu a szerző, az előadó, és hadd tájékoztassam a kollégákat, hogy a tanácsnak nem kötelessége az Európai Parlamenttel konzultálni ebben az ügyben, de a parlament úgy döntött, hogy saját kezdeményezésű jelentésben mondja el véleményét. Ez a téma természetesen nagyon fontos, számos esetben megbeszéltük már, és a válaszunkról van most szó, a 2007-es határozattal hozta létre a tanács az ITER közös vállalkozást a fúziós energiafejlesztés előnyeinek kihasználására. Nagyon fontos ez a téma, hiszen rengeteg pénzt költöttünk erre a kezdeményezésre, úgyhogy Jan Marian Marinescu most a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Az ITER nagyon fontos projekt. Úgy gondolom, hogy továbbra is támogatnunk kell. Az elmúlt időszakban a projekt elég jó tempóban haladt előre, és nem tapasztaltunk olyan problémákat, mint korábban. Most külső átvilágítás zajlik, ami arra mutatott rá, hogy nagyon jó eredményeket lehetne elérni ezzel a projekttel. Én az administratív vonatkozásokkal foglalkozom most. Mert nem tudjuk, hogy a különböző intéző bizottságoknak hány tagja van, illetve mikor üléseznek. Egyéb iránt egyetértek az Európai Bizottság javaslatával. Köszönöm szépen, kedves kollega, ez nagyon világos volt, nagyon rövid, összefogott és nagyon határozott, mármint az ön javaslata. Zanonátó úr a szocialisták részéről. Köszönöm, elnök úr. Marinescu úrnak köszönetet mondanék a jelentés tervezetért. A megfogalmazással nagyrészt egyetértünk, egyetértek, hogy megfelelő finanszírozást kell biztosítani a nukleáris fúziós kutatásokhoz, és a jövőben valószínűleg a fúziót, mint fenntartható energiaforrást használhatjuk majd fel, Fontos, hogy jelentős ideig, mondjuk egy óráig kontroll alatt lehessen tartani a fúziót. A költségvetési szempontokra is gondolni kell, a több éves keret belül az Európai Uniónak a vállalásai teljesítenie kell a nemzetközi partnerekkel szemben. Marinescu úr Jelentős tervezetében különösen fontos az a bekezdés, amiben felhívást intézünk a tanácshoz, hogy az ITER és az Euratom közötti szinergiákat keressük meg természetbeni kontribúciókról is szó lehet, és a közös vállalkozást irányító bizottságok összetétele, jogállása, ülései, tagjainak díjazása terén információkat kérünk, azt kérjük a tanástól, hogy pontosabban szabályozzák ezeket a területeket, valamint a befogadó ország kontribúcióját. Egy sor módosítót fogok benyújtani ezzel kapcsolatban. Az Európai Bizottság a 2017-319-es közleményében nagyobb biztonságot kér a tervezésben tartalék időszakok beiktatásával az ITER szervezet kockázatkezelésével kapcsolatban a kormányzási eljárás egyszerűsítését kérjük, és utalni kell arra is a jelentésünkben, hogy a tanács nem kívánt konzultálni az Európai Parlamenttel. Az Európai Bizottság szándéka az, hogy az Euratom szerződést átalakítjuk. Ez úgy lenne indokolt, hogy a parlament jogköreit jobban figyelembe vegyék nagyon nagy értékű, szimbolikus jelentőségű a kadarási kezdeményezés, a világ lakosságának több mint a felét képviselő hét entitás együttműködésében foglalkoznak ezzel a technológiai fejlesztési irányjal. Tovább kell tökéletesíteni, észszerűsíteni a projektet hogy ne legyenek túl nagy késedelmek és költségek. Köszönöm szépen, kedves kollega, mondja az elnök. Rivezi asszony a zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez az ITER projekt, amikor a kedves képviselőtársam az előadó módosítóját olvasom, azt látjuk, hogy az ITER megoldja a globális felmelegedés problémáját. 2050-ben, hogyha három Celsius fokos a felmelegedés, akkor már túl késő lesz. Ha 2100-ban vagyunk, és 4-5 fokról beszélhetünk, akkor is túl késő van már. Azt mondanám, hogy a fúziós energia az energiatermelésben nagy szerepet játszhat, hiszen kimeríthetetlen és teljesen tiszteletben tartja az éghajlatot, gazdaságilag versenyképes is. Nos, ha ezt mondjuk, akkor kicsit túlzásba esünk nézzük meg az étert. A kezdetekkor 9,5 milliárd volt a költségvetés, most 19 milliárdnál tartunk. Az amerikai energiai ügyi minisztérium 65 milliárd dollárra teszi a költségvetést. Mi folyamatosan módosítjuk a finanszírozást, mindig azt mondjuk, hogy korlátozni kell a költségeket, de már a konstrukció is bonyolult. Európa is részt vesz, meg egy csomó tagállam is egy csomó berendezést szállít, és ezzel is elszállnak a költségek. Uh, olyan ez, mint hogyha a napot betennénk egy dobozba, de hát egy millió fokos dolgokat nehéz egy dobozba zárni, technikai nehézségek vannak. És hát az időtényező. Hadd kérdezzem meg az Európai Bizottságtól, hogyan, mikorra becsülik, hogy az ITER-t be lehet kötni az áramhálózatba, mert az ITER az csak a plazma előállításával foglalkozik, aztán lesz egy második, egy demonstrációs reaktor, és csak egy harmadik fog majd áramot termelni. Az ITER nem fog áramot termelni. Mikor lehet bekapcsolni a hálózatba? Azt mondták, hogy 2050, de hát állandóan késedelmek vannak. Mikor fog ez megvalósulni? A bizottságtól kérdezem azt is, hogy mennyibe fog kerülni az éter leszerelése. 2010-ben ezt is felbecsültük, most mi a becsült szám, költség? aztán az iterről azt feltételezzük, hogy ez tiszta energiatermelést jelent. Ismerem a radioaktivitást. Ez radioaktív hidrogénről szól, hogyha van egy baleset, akkor mindenhova kikerül a radioaktivitás neutronokkal bombázzuk a fémeket, ettől radioaktív hulladékok is keletkeznek. Nem mondjuk, hogy teljesen tiszta, tehát lesz atomhulladék. Én úgy gondolom, hogy ez a legnagyobb európai pénzpazarlás. Ennyi pénzzel megújuló energiát, energia átállást is lehetne csinálni. Mindenki arról beszél, hogy sürgős a dolog a klíma miatt, de ez a projekt nem oldja meg a sürgős problémákat. Úgyhogy kedves kollega, és egyébként egyetértek azzal, amit a szocialista kollega mondott, az Euratom szerződést felül kell vizsgálni, hogy ne csak a parlament véleményét mondogassuk, hanem konzultáljanak velünk. Köszönöm szépen, asszonyom. A következő hozzászóló a listán Kohlicek alelnök úr, a mérnök. No, já se omlouvám, ale já... Köszönöm. Nem értek egyet azzal, amit a kolléga mondott. És Nos, azt mondtuk, hogy csúcs technológiai programot kell kialakítani, illetve csúcs technológiai programokkal kell megpróbálkozni. Hát a fúziós technológia tényleg az óriási hőfok, eddig lehetetlennek tűnő környezet kialakítása, ugye plazmát állítunk elő, és megpróbáljuk sűríteni, koncentrálni, ez az első célunk ennek semmilyen kihatása nincs a környezetre, a felmelegedés Egy második szakaszban, ahogy a képviselő asszony mondta, lesz egy tesztreaktor, és egy harmadik szakaszban a gyermekeink életében remélhetően még energiát is fog termelni ez a technológia. Pillanatnyilag kutatásról, csúcs kutatásról van szó, egy, egy csúcs szintű kutatásról sosem tudjuk megmondani, hogy mikor és milyen eredménnyel fog járni. Ez egyelőre csak egy egyedi, a világban egyedülálló csúcskutatás, kutatás, de valóban felvetődik, hogy mit teszünk majd az anyagokkal, amikor le kell szerelni ezeket a kísérleti létesítményeket. Pillanatnyilag tehát kutatásról van szó, úgy gondolom, hogy támogatni kell az Európai Unió nem egyszerű kereskedelmi szövetség, nem pusztán emberek szabad mozgása, hanem a gondolatok, ötletek szabad mozgása is, és ezek a csúcsszintű kutatások teszik lehetővé, hogy a világ élvonalában maradjunk, az ITER ezt lehetővé teszi, és ezért támogatjuk. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Következő felszólaló. Tamburano kolléga. Ringrazio il relatore per la presentazione del suo Köszönöm szépen minden jó szándékkal próbáljuk javítani ezt a projektet, a célokat támogatjuk, Canonátó kollégával egyetértünk, hogy a parlament szerepét erősíteni kell, a parlament sok mindenről elmondhatja a véleményét, konzultálni kell vele, Az itt nagyon sok pénzt költöttünk már, és beláthatatlan, hogy mennyi pénzt kell még költeni. Nagyon fontos lehet ez a terület, csak hogy aránytalanul nagy pénzeket szívott el az EU-tól, és a 2018-as eredeti célt nyilvánvalóan nem lehet betartani az energetika jövőjében potenciálisan kimeríthetetlen forrásként fontos lehet a világban, illetve Európában versenyképességé segíthetné a gazdaságot, csak hogy ez vitatható véleményünk szerint. Konkrét eredményeket a fúzió egyáltalán nem hozott, és 2050-ig is kérdéses, hogy ez megvalósul-e annak ellenére, hogy a tagállamok és az Unió rengeteg pénzt ölnek bele és ez idáig az alagút végén még a fényt sem látjuk. A környezetnek akkor tudnánk segíteni, hogyha már kézzelfogható eredményeink lennének. Az IPCC éppen most jelentette be, hogy 12 év múlva súlyos hatások jelentkeznek az éghajlatváltozás miatt. Tehát ma kellene változást eszközölni, ugye megújuló energiák, a hálózatok összekapcsolása, az energia megtakarítás, a cirkuláris gazdaság, nem szabad a zárócikkeket a világ egyik végéből a másikba szállítani. Abból is elég volt, hogy a, ennyire zsúfoltak az autópályák, és ennyire szennyező a közlekedés az emberiség elég bölcs ahhoz, hogy kimeríthetetlen energiaforrás találjon. Hát nekem kétségeim vannak ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. La Chevalier asszony? Nem? Grosztet asszony. Merci beaucoup, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni Mária Marinescu előadó kollégának, ugyanis ez egy kiváló jelentés, és szeretném elmondani, hogy ez egy nemzetközi projekt, nem egy tagállami projekt, és itt arról van szó, hogy az Európai Unió bizonyos más harmadik országokkal ilyen fajta kapcsolatba lép, és ennek az az előnye, hogy az Európai Unió is profitál ebből. Ez a 40 5% egy fontos hozzájárulás, ez egy hosszú távú projekt, és természetesen nem fogjuk látni azonnal a befektetéseink gyümölcseit. Ez egy hosszú távú projekt, amely a jövő generációk életét is befolyásolja, és nekünk is a jövőbe látó politikát kell folytatni. Tehát ez egy komplex projekt, és tudjuk, hogy nagyon magasan van a léc, ambiciózus elképzelés nemzetközi szinten. Nagyon sok pozitívumot is látunk a fúziós energia területén. Ugye elhangzott az, hogy ez egy fontos tudományos projekt is, illetve lehetővé teszi az, hogy a tudományos ismereteinket és a technológiai ismereteinket fejlesszük, tehát új tudásra tegyünk szert, de pontosan ezért kell befektetni ebbe a területbe, hogy megvalósulhasson ez az innováció. Természetesen nagyon sok más ipari szektorra is van kihatása ennek a fejlődésnek, természetesen a nukleáris szektor elsősorban, de számos más szektort is érint ez a fajta tudás, ez az innovatív tudás, ami ebben az interben szerepel. A megújuló energiákra is kell gondolni természetesen, de, de ezeket nem lehet összehasonlítani, teljesen másról van szó. Ez egy jövőbe mutató projekt, amely teljesen egyértelműen véleményem szerint támogatni kell. Köszönöm. Thank you. Thank you very much. Köszönöm szépen. Múdi asszony a következő. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak és az árnyék előadónak a kiváló munkát. A többi kollégát követve szeretném elmondani, hogy nagyon fontos projektről van szó, és mindenképpen értékelnünk kell, hogy válasz a klímaváltozásra. Nem szabad várnunk a klímaváltozás tekintetében, hiszen hogyha várunk, akkor a saját felelősségünket tagadjuk. De létszükséglet, hogy ezek a projektek megfelelő választ adjanak. Tehát itt a klímaváltozás és egyéb technológiai kihívások. És már azt látjuk, hogy az európai polgárok profitálnak, hiszen vannak munkahelyek, nagyon jó új technológia, új anyagokkal, és a dolog nemzetközi jellegét is figyelembe kell venni, hogy Grosszett asszony mondta, európai talajon vagyunk, de itt van ez a tényleg döbbenetes projekt, és még egy dolog, az ITER egyik másik vetülete pedig itt a közös európai szellem, és a Jetis az ITER része marad. Hiszen igazából mit ajánlhatunk fel 2025-ig? a plazma gyorsítót, ennek pedig aláhúznám a jelentőségét. Az iterem belül. Köszönöm. Köszönöm, köszönöm szépen, hölgyem. Most megkérem Le Chevalier asszonyt, hogy ha, hogy szeretne-e hozzászólni? Nem. Nem, köszönöm szépen. Akkor az Európai Bizottság részéről. Massimo Garriba úr kap szót. Azt hiszem, hogy egyedül maradtam. Először is köszönetet szeretnék mondani az előadónak. Kiváló munkát végzett. A bizottság javaslatát kommentálva, tehát a legtöbb megjegyzés nagyon fontos volt, hogy támogassuk a javaslatot, és a bizottság pedig nagy figyelemmel kíséri a megjegyzéseket. Véleményem szerint nagyon fontos aláhúzni, hogy az ITER egy nagyon nagy, hosszú távú nemzetközi projekt. A kutatás tekintetében új, és munkahelyeteremtő, az európai iparnak is nagyon sokat használ. És nagyon fontos, hogy hogyan viszonyulunk az iterem belül a klímaváltozáshoz. Nem lehet a munkánkat leredukálni arra, hogy csak is a mai dolgokkal foglalkozunk. Úgy vélem, a bizottság sok mindent tisztázott az ITER tekintetében, amikor tavaly egy nyilatkozatot tettünk. Zannonato képviselő is említette ezt a hozzászólásában. És egy nagyon világos vizsgálatot tett, hogy hol is tartunk a pénzügyi források tekintetében a következő több éves pénzügyi kereten belül és ezen túl. Amíg a gépek elérik a teljes teljesítő képességüket. A bizottság javaslata több mint 7 milliárd euró vonatkozik. Két kérdés tettek fel a zöldek részéről, Rivázi asszony, hogy az ITER mikor kerül a hálózatba, nem kerül be. Az ITER-nek nem ez a lényege. Az ITER-nek az a lényege, hogy tudományos és technológiai megvalósításról szóljon, tehát hogy a fúzió megvalósítását mutassa. Hogy több energiát termeljen, mint amennyi belekerül egy bizonyos időtartamban. Igazából ez az ITER lényege. Igen, az ITER tapasztalataira építhetünk majd később. Úgy gondolom, hogy elég sok mindent meg kell oldanunk a gépek létrehozásával, tehát most ez a leglényegesebb, hogy a készülékeket elkészítsük. Az ITER leszerelése a második kérdés. Van egy kitétel az ITER szerződésben, hogy létre kell hozni egy alapot, amelyet a készülékek leszerelésére alkalmazunk majd. Emlékeztetnék arra, hogy igaz az, hogy a készülékek anyagokat aktivizálnak, de ezek mások, mint egy hagyományos fúziós reaktorban. Az anyag kezelése egyszerűbb, mint az anyagok élettartalma. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm a megjegyzéseket, és akkor most Marinescu urat kérem meg, az előadónkat, hogy zárja le a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék válaszolni a kérdésre. A fogadó, a vendéglátó országgal nincs probléma, nagyon kiváló az együttműködés az ITER területén a fogadó országgal. Egy másik energiaprojekt kapcsán is, de szeretném formálisan is ezt kijelenteni, ugyanis itt informális tárgyalások folynak csak Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Szeretném elmondani, hogy az ITRE nagyon érdekesnek tűnik, többen el akarnak látogatni ide a kollégák közül. Azt hiszem, hogy nem kérdés az, hogy innovatívaknak kell lennünk az Európai Unióban, de azért itt mindig van kockázat is. Kockázatos döntések meghozatala nélkül azonban innováció sincsen. Hogyha leállítanánk ezt a projektet, akkor egyszerűen agyonütnénk az egész Európai Unió innovációs folyamatát teljes mértékben. Tehát egyszerűen nincs más lehetőségünk, nagyon egyszerűen, mint hogy tovább menjünk, előre menjünk. Ez egy nemzetközi projekt, és vezető szerepet kell játszanunk. November, ö, október 11-ig kell benyújtani a módosításokat, és október 27-én beszélünk erről az IT-ben. A kohéziós alap a következő témánk ezzel kapcsolatban. Csáó Ferrera írt egy jelentés tervezetet, ő az előadó a GUE részéről, és ez a következő több éves pénzügyi keret előkészítése keretében került összeállításra az Európai Bizottság egy rendeletjavaslatot nyújtott be a kohéziós alap és egyéb alapok kapcsán május 29-én egy egységes szabályozásra tesznek kísérletet a vidékfejlesztés és a kohéziós alapok kapcsán. És itt beazonosításra kerül a támogatások szintje és hatája mind a két alap esetében, ide tartozik a nem jogosult tevékenységek köre is, támogatásra nem jogosult tevékenységek köre is, ez nagyon fontos. Tehát ez azt jelenti, hogy az ITRE szakbizottság legfontosabb témáit a kohéziós alap, illetve a vidékfejlesztés alap általánosságban is tartalmazhatja a jövőben. És Miguel Biega kollégát szólítom, aki Zsao Ferrara úr helyetteseként van jelen a GUE részéről kérem, indítsa el az ezzel kapcsolatos eszmecserénket. Köszönöm szépen, portugálul fogok beszélni, elnök úr. Először is szeretném elmondani, hogy Ferrer a kollégám azért maradt távol, mert egyéb kötelezettségei merültek fel Portugáliában, tehát őt képviselem, és a jegyzeteit felolvasnám ezen témában. Nagyon fontos tehát ez a téma, ő volt ennek az, ő ennek az előadója. Ferrara kollega kihangsúlyozza, hogy nagyon fontos az, hogy a kohéziós politika működésére figyeljünk oda. Itt a az egyes régiók közötti különbségekről van szó. Ez tulajdonképpen a kohéziós politika orientációs pontja, és a rendelet is ezzel foglalkozik. A közmeghallgatást a bizottság ezen jelentést előkészítendő megszervezte, és az volt ennek a konklúziója, hogy a megkérdezettek többségében azt mondták, hogy a régiók közötti különbségek, aránytalanságok felszámolása rendkívül fontos, illetve a szociális inkluzió és a szegénység elleni harc ugyanilyen kulcsszavak. És ez már el is vezet minket a negatív aspektushoz azon a területen, ugyanis itt egy olyan rendeletről beszélünk, amely itt azt rögzíti, hogy megnyírbálják a a támogatások összegét akár 10%-kal is, illetve pont, egészen pontosan a kohéziós alapnál 45%-ról beszélünk, és ez egy nagyon rossz hír, egy annyira rossz hír, amely tulajdonképpen már aláássa az alapvető célok elérésének az esélyeit. Konkrétan tulajdonképpen egy dupla megnyírbálásról beszélünk, hiszen itt mind mennyiségi, mind minőségi kérdésről is szó van, hiszen egyetemen kevesebbek a pénzek, de a célok is gyakorlatilag már összementek, szerényebb mértéket öltöttek, a mozgástér csökkent, tehát ez tulajdonképpen már egy másodlagos negatív kihatás ezt a két aspektus próbáltuk meg kidomborítani a módosító indítványaink kapcsán is, vagyis az egyes területek között és a társadalmi különbségeket is csökkenteni kell. Tehát nagyon fontos a rugalmas elemek bevezetése, a tematikus, tem- téma szerinti koncentráció mentén. Például konkrétan egy olyan lehetőségre lenne szükség, hogy a tagállamoknak legyen lehetőségük tárgyalni a tematikai koncentráció kapcsán. Vagyis, hogy nagyon fontos, hogy a regionális politikai célkitűzésekhez igazítsák a tagállamok ezeket az alapból származó forrásokat helyi szinten, hiszen nagyon-nagyon különbözőek a, az egyes tagállamokban, az egyes jogban a, a viszonyok. Még egy aspektus, ahol szintén vannak módosítóink, a közszolgáltatások, a, a mobilitás, regionális és lokális szinten, és a fenntartható mobilitás, a szintszegény mobilitás kérdése illetve nagyon fontos a vasúti kapcsolódások kiépítése, a hagyományos értékteremtő láncban szereplő szektorok, az a régiók újraiparosítása, mm, azt is tudjuk, hogy a kohézió munkahelyteremtés nélkül nem megvalósítható ezért a regi- régiókban, az egyes konkrét régiókban kell kialakítani ezeket a szolid, szilárd lábakon álló munkahelyeket, illetve a, az egyes már elhagyott, elhagyatott vidékeket is környezetvédelmi szempontból gazdagítani, javítani kell. Nagyon fontos a lakhatási politika, a környezetbarát intézkedések foganatosítása, még mindig a lakhatás területén, illetve a városok megújítása, illetve nagyon fontos súlypont a perem és az ultraperem vidékek kérdése. Itt egyszerűen nem elfogadható a költségvetés megnyírbálása, ezt fehéren, feketén leírjuk. Felel a kollégám köszöni a munkát a titkárságnak, és mindenki rendelkezésére áll az árnyék előadó rendelkezésére is áll, hogy tovább lehessen javítani ezt a jelentést. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Nagyon fontos módosítások ezek az ITRE szakbizottság szempontjából. nagyon fontos a finanszírozás kérdése ezen projektekben. És Denis Ramtke, Ratke, Denis Ratke kollega következik. Elnök úr, Kedves kollégák, köszönöm szépen. Ferrara kollega ugyan ma nem tudott eljönni, de természetesen először is neki jár köszönet ezért a javaslat anyagért, amit előttünk van, és természetesen előre is örülök már a együttműködésnek az előadóval és az árnyék előadókkal azért, hogy remélhetőleg a következő hetek során mindannyian konstruktívan hozzá tudjunk járulni ehhez a nagyon fontos területhez az Európai Unióban. Nekem, nekem személy szerint is nagyon fontos ez a téma, ezt röviden megvilágítanám. Bevezetésképpen szeretném elmondani, hogy német vagyok, a Rúrvidékről származom, és itt a szén és az acél játszik főszerepet. Az egyik utolsó bányánkat ide, idén fogjuk bezárni, az acélipar is már sokkal szerényebb dimenziókat töltött az előző három évtizedhez képest itt is egyre kevesebb a tevékenység, a munkahely, és ezért a szűke pátriámban, de hát Németország más területein is ez jellemző, és Európa más területein is az jellemző, hogy strukturális átalakulást látunk, és itt nem csak regionális törekvésekkel és tagállami szintű törekvésekkel tudjuk a problémákat ors, orvosolni, hanem rendkívül fontos az Európai Unió támogató, koordináló szerepe is. Vannak pozitív példák is, ahol az, a szerkezetváltás, szerkezet átalakítás jó irányba halad, de konkrétan az én szülő városomban azt látjuk, hogy egyszerűen leépítik a munkahelyeket, és a logisztikában és a szolgáltatásokban teremnek új munkahelyek, azonban itt mégiscsak bérről van szó, és itt természetesen ezzel jár egy társadalmi negatív változás is, vagyis erodálódik a gazdasági alapunk, a bázisunk, és ezért a kohéziós politika továbbfejlesztése központi szerepet játszik. Általánosságban az Európai Unió javaslatát üdvözlendőnek tartom, pozitívnak tartom, miszerint a strukturálisan szegény és a fejlettebb területeket, régiókat is támogatni kell adott esetben egy szerkezetváltásban, és azt hiszem, hogy a bizottság javaslata jó alapot képez arra is, hogy a lokális szinten, a helyi szinten együtt tudjanak működni a felekkel. Ez a legfontosabb, ez az együttműködés. És itt a többszintű kormányzásra, a multilevel governance-re kell gondolni, ez a kulcs. Ami az öt politikai célt illeti, az ernyő rendeletben pozitív elemként emelném ki ebben, hogy nem csak az aktuálisan forró témákról van itt szó, hanem, és itt tulajdonképpen a néppártban is ezt hallottuk már, hogy itt a szociális jogok oszlopának a végrehajtása is nagyon nagy szerepet játszik, és Juncker úr is elmondta, hogy ez nagyon fontos cél az ő számára is, tehát ezt örvendetesnek tartom, és valóban logikus, koherens az, hogy ez itt is megjelenik emiatt. És egy utolsó aspektus még az integráció, a bevándorlók integrálása, ez egy nagyon megosztó téma, de ez is egy fontos aspektus. Azok, akik azt mondják, hogy mi segítünk, érdemben ezeknek az embereknek, ezeknek a menekülteknek nagyon fontos, hogy az Európai Unió megkönnyítse az ő dolgokat, az ő feladatokat is, és közösen dolgozunk ezen. Köszönöm szépen, kedves kollega, köszönöm kollégáknak ezeket a megjegyzéseket. A következő felszólalónk Rupert Matthews úr az ICR részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék gratulálni az előadónak a véleménytervezetéhez. Úgy gondolom, hogy könnyen kompromisszumra juthatunk, hogy a reginek a kulcsfontosságú területeinkről üzenetet küldjünk, így az energia területére. Nagyon fontos a termelékenység és a prosperitás, és így üdvözöljük az Európai Bizottság javaslatát a tiszta energia, a helyzetek összekapcsolása fontos, és nem túlságosan előíró jellegű ez a javaslat, és igazából üdvözöljük azt is, hogy nincs túlzott adminisztratív feltételrendszer. A tagállamoknak azonban maximális szabadságot és mozgásteret kell adniuk. Az egyszerűsítést is üdvözöljük, úgy gondoljuk, hogy további lépésekre van szükség ezen a téren. A rugalmasságra vonatkozó előadó javaslatokat üdvözöljük, például a tagállami pénzkezelésben a tagállamoknak az üveghez hatású gázkibocsátás célok elérésére is lehetővé kell tenni a támogatás felhasználását a tiszta energia termelés fontos lehet az elnéptelenedő területeken, a munkahelyteremtésben. a piacgazdaság alapján kell működtetni ezt a területet. Az előadóval egyetértünk, hogy a teljes foglalkoztatási célkitűzés nem igazán ösztönözte a gazdaságot, ugyanakkor széleskörű kompromisszumot tudunk elérni a vélemény terén. Én ezt várom a végkifejletként. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Fearing asszony Riké úr helyett szól majd az ALDE nevében, ha jól értem. Igen, köszönöm elnök úr. Riké úr sajnos nem tudott eljönni ma délelőtt. A TRAN szakbizottságban több jelentésnek is előadója szeretne köszönetet mondani a véleménykészítőjének az átfogó megközelítésért, és egyetért vele, a két alap egyik fő célkitűzése a társadalmi és területi egyenlőtlenség csökkentése az unión belül. Riké úr támogatja, hogy az ERDF-et tematikus területekre osztanánk az Európai Regionális Fejlesztési Alapot, ugyanakkor a célkitűzések összegeit valamennyire csökkenteni kell. Egyes mellékletben szereplő összegek túl magasak, ráadásul sajnos az ITRE területéhez nem tartozó, bár érdekes javaslatok is szerepelnek itt egy 20 milliárd eurós transfert tennének eh, lehetővé a kohéziós alapba, a 200 milliárdos teljes eh, alapból. Ez lehetővé tenné, mármint a, a hálózatfinanszírozási eszközbe lehetne eh, ezt átcsoportosítani, és ez nagyon érdekes javaslat. A jelenlegi időszakban 41 milliárdból 10-et csoportosítottak át. Riké úr támogatja ezt az új kezdeményezést, és rendelkezésükre áll elnök. Köszönöm szépen, Griffin asszonynak adom most meg a szót. Thank you, Chair. Um, I was um, a member of the monitoring committee for the Objective One program in Merseyside in the 1990s when I was a local councillor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 um, that it was Europe uh, that transformed uh, Liverpool and the Liverpool uh, city region. But what I wanted to say, um, Jersey, which is why I came back from another meeting, is what's really crucial is that... Liverpoolnak ezt a részét európai pénzből alakítottuk át, reformáltuk meg, ugyanakkor fontos, hogy a helyi körülményekhez, feltételekhez alkalmazkodjunk, a régiók nagyon különböznek, nagyon mások a gazdasági valóságok, és helyi szakértelem is rendelkezésre áll az érintetteknél. A program készítésben, a döntéshozatalban fontos, hogy őket bevonjuk. Ez nem történhet országos, tagállami szinten. A helyi körülményeket figyelembe kell venni. Köszönöm. Köszönöm szépen, nagyon lényeges lehet technikai megjegyzés a jövőt tekintve. De ha jól értem, akkor a nagyobb rugalmasság jobb lenne. Szeretném megérteni én is, hogy miről beszélnek. A következő felszóló Kochlicsek úr. Ő is szeretne valamit mondani? Köszönöm szépen. A cseh köztársaság az ország alakja, földrajza miatt több olyan határmendi régióval rendelkezik, amelyek késedelemben vannak. Ráadásul több mint 300 település nem vehet részt a programban, pedig egy csomó olyan terület van, ahol a szénbányászat most fejeződik be, és nagyon jelentős a munkanélküliségi ráta hogyha azt akarjuk, hogy a régiók fejlettségek közelítsen egymáshoz, akkor európai támogatásokra van szó. Van most egy hálózatfinanszírozási eszköz, a határmenti együttműködésre úgy gondolom, hogy fontos a pénzek felhasználásánál a rugalmasságot erősíteni, és maximális mértékben egyszerűsíteni kell az administratív eljárásokat is. A cseh köztársaságban a lemaradt régiók többsége eh, elszigetelt eh, falusi, eh, kistelepüléses szerkezetű, és nem tudnak megbírkozni az adminisztrációval. Köszönöm a bizottság részéről a regionális és vidékfejlesztési politika tekintetében Moritz Zsilent. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a lehetőséget hogy felszólalhatok. És szeretném megköszönni az előadónak a munkáját. A bizottság megközelítése a 2020-as kohéziós politikával függ össze, és a lényeg az, hogy olyan politika jöjjön létre, amely rövidebb távú, egyszerűbb és bürokráciamentesebb, mint az eddigi politikák és ez az egyik hajtó eleme a rendelet megírásának. Megpróbáltunk megfelelő szinten részletesen is szabályozni. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap tekintetében megpróbáltuk rugalmasnak tartani a keretet. Öt politikai célunk van, amelyet 20 konkrét célkitűzésre osztunk fel. 11 tematikus célunk van, és 40 beruházási célunk. Tehát egy nagyon kompakt bemutató, és a tagállamoknak, a régióknak nagyobb lehetőséget juttatunk. De el kell érnünk egy egyensúlyt. És ez pedig a tematikus koncentrációt illeti, amit a bizottság is javasolt a tematikus koncentráció kevesebb térre szerintünk rossz lenne. A tematikus koncentráció azt mutatja, hogy közvetlen összeköttetés van az Európai Unió prioritásai és a kohéziós források elköltése között. Éppen ezért a tematikus koncentrációt alkalmaztuk, hogy szorgalmazzuk az innovációt és az alacsony széndiokszid kibocsátást. <clears throat> Ezek az Európai Unió alapvető prioritása, és legyen a kohéziós politika kiadásával is így összhangban. Nem szeretnénk eh, azt, hogy túlságosan sokat költsünk, túlságosan sok prioritása, hiszen eh, így az összhatás, a kohéziós politika összhatása szerényebb lenne. Szeretném annak is aláhúzni a jelentőségét, hogy a hatos cikk a bizottság javaslatában a finanszírozási kivételeket tartalmazza, ez pedig ismét közvetlen összekötetést biztosít más európai prioritásokra. Hogyha egyrészt politikai prioritások lennének, másrészt másra költenénk a pénzt, az nem lenne észszerű. És a hatos cikk pedig ezt a célt szolgálja. Végezetül pedig szeretném aláhúzni, hogy a távoli térségek fejlesztése igenis prioritásunk, és külön források jutnak a távoli térségek fejlesztésére. Itt külön rugalmasságra van szükségünk, hogy figyelembe vegyük a földrajzi sajátosságokat is. Köszönöm szépen. Köszönöm. A záró megjegyzésekre Miguel Diego urat kérem meg. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a megjegyzésekért, és szeretném kihangsúlyozni, hogy tényleg látunk potenciált, hogy megállapodjunk az aspektusokon, amelyek fontosnak tűnnek nekünk. A megjegyzéseket megszíveljük, és optimisták vagyunk. Azt hiszem, hogy tényleg jó konszenzust érhetünk el. És akkor legközelebb az előadók megbeszélésén találkozunk. Köszönöm. Október 10-e a módosítók benyújtásának a de 21-én szavazunk az ITRE-ben, a REGI szakbizottságban december 3-án lesz szavazás. 13-as napi rendi pont az Európai Atomenergia Közösségnek a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő kutatási és képzési programjának létrehozása 2021-2025 között az előadó Mia Petra Kumpula Natri, ahogy említettem, a Horizont Európa jogalkotási csomagnak a része. 2021-25 közötti időszakról van szó, a jelen program folytatása. Európai Parlamentként megkértek minket, hogy konzultáljunk a javaslatról, és pedig az Euratom szerződés hetes cikkével összhangban. Most szeretném megkérni a jelentéstevőt, hogy szóljon hozzánk. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kolléganő kollégák! Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a Horizont Európa kutatási program egyik része ez, erről pedig tegnap nagyon jó eszmecserét tartottunk. Ma nagyon sok atomenergiával összefüggő témáról beszéltünk, és a Horizont Európa Euratom kutatás és képzési program is ide tartozik. Éppen ezért szeretnék emlékeztetni arra, hogy az európai kutatási és képzési fáradozások komoly része. Korábban is voltak már sikeres keretprogramok az Euratomon belül. Meg vagyok győződve róla, hogy eljött az ideje annak, hogy megnézzük, hogy miért van elválasztva az Euratom és a Horizont Európa és szerintem a jogalkotási szövegeket is meg lehet változtatni, hogy az Euratomot közelebb vigyük a Horizont Európához. Ha az Európai Parlamentet felkérték, hogy konzultáljon róla, akkor véleményem szerint ez lenne a lényeg, hogy ne válaszuk le az Euró- Euratomot a Horizont Európáról. És ez az öt év igazából egy kicsit mesterséges, hogy általában 7 évről szólnak ezek a ilyen jellegű programok. A bizottság megközelítése az Euratom tekintetében üdvözlendő, és a korábbi megjegyzéseinkkel, kommentárjainkkal is összhangban van. Tehát üdvözlöm, hogy a nukleáris kutatás a Maris Klodowska Curie programon belül folytassuk, és egyszerűsíteni kell a programokat, és a bizottság javaslatát is üdvözöljük. Hogyha megnézzük a fúziós erőműveket, akkor itt három elemet látunk a programban. A magfúzió biztonsága, a fúziós energia és a GRC alkalmazása. Nagyon fontos a biztonság, a biztonság alapvető fontosságú, minimalizálni kell a kockázatokat. Biztonságosabb és hatékonyabb reaktorokat szeretnénk, hogy a párizsi klímacélokat is elérjük, szükségünk van a biztonságos és tiszta technológiákra. A nukleáris energia nem környezetszennyező, és számos tagállamban az elektromos áram nagy részét nukleáris energiából nyerik. Hozzájárul az európai energia paletta dekarbonizációjához. Nagyon fontos az, hogy a meglévő reaktorokat megfelelő módon tartsuk karban, és hogy összegyűjtsük az idevágó tapasztalatokat. Véleményem szerint a TRC-ből át lehetne csoportosítani a nukleáris biztonságba bizonyos forrásokat. Már múltkor is eh, bemutattam a konkrét számokat. A TRC nagyon eh, jó pillére a programnak. Itt a kérdés az, hogy a fúziós pillérre több forrás kell eszánnunk, hogy megfelelően biztonságban működjenek az erőművek. A fúziókutatásra szánt megnövelt forrásokat már említették előttem, másrészt pedig úgy gondolom, hogy a finanszírozás lehetett volna hatékonyabb, hiszen a fúziós energia nagyon jó alternatíva. Most igazából nem szeretném ezt a pillét megváltoztatni. Beruházásokra van szükség a fúziós technológiába, és létre kell hozni egy fúziós úti tervet, és ezt a parlament többsége támogatja is. Folytatni kell a kototási programot. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, köszönöm ezeket a megjegyzéseket. Most pedig az árnyék előadóké a szó, a népát részéről Francias Gross, Francis Grosztet asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, engedjék meg, hogy először is gratuláljak az előadónak ezért a kiváló munkáit, ugyanis ez egy alapvető fontosságú program Európa szempontjából, az EU szempontjából, de a saját frakción prioritási szempontjából is, vagyis a nukleáris eredetű energiáról. Nagyon sokat beszéltünk már ma délelőtt is, már említettük az, hogy a célkitűzésünk az Euró- Európában a széndiokszid kibocsátás csökkentése, ezért az európai stratégiai szempontból is fontos a szén csökkentés, ezért az Európai Bizottság kezeményezése nagyon jól illeszkedik ebbe nagyon innovatív szektorról van szó az atomenergia szektor esetében, erről már beszéltünk az ITER kapcsán is. Nagyon-nagyon fontos, hogy a munkahelyteremtő aspektusra felejtsük el, illetve az Európai Unióban a technológiai innovációt is hozzájárul, megint csak az ITER projektet említeném, és ne felejtsük el, ezeket az előnyöket. Ezek nagyon fontos előnyek, és nagyon fontos, hogy a kutatásfejlesztést finanszírozok ezen a területen, hiszen számos ö, ö, kihatása van ennek a területnek, a, az egészségügy területén is nagyon fontos a szinergiák megteremtése és ez egy olyan szektor is, ahol nagyon komoly kihívásokkal is szembenézünk, a biztonság, a védelem területén, a, az adott munkahelyi biztonság területén, tehát ezt is támogatni kell. Vagyis fontos, hogy megfelelő költségvetés is biztosítsunk erre, rugalmasságot is biztosítani kell, természetesen a különböző stratégiai prioritások között, és egyetértek az előadó javaslatával, miszerint egyrészt a nukleáris hasadás területén ne felejtsük el a biztonsági kérdéseket, természetesen azonban a kutatás fejlesztésre felessük el a fúzió kapcsán. Ez is lényeges, alapvető, tehát meg kell találni az egyensúlyt, a költségvetés tételeit rugalmasan kell kezelni a program végrehajtása szempontjából. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kokricsek úr következik a GUE részéről. Köszönöm szépen. A kollégák Kompleti úr és Franca Grosztett úr is elmondta, hogy támogatják ezt a programot, azonban van még egy dolog, amiről nem ejtettünk szót eleddig, mégpedig a népszerűsítés és az fajta képzések támogatásáról nem beszéltünk a közép- és felsőoktatásban. Ma az Európai Unióban egyre inkább jelentkeznek ezek a hiányok. Egy egész generáció kezd hiányozni a felsőoktatásban ezen a területen, ugyanis nagyon sok ellenkampányt tapasztalunk a nukleáris energia ellenében. Tehát egyszerűen ezt a képzést is meg, ez a képzés is megszenvedi. Nagyon fontos azonban ezen a területen a megfelelően képzett szakemberek alkalmazása. Ezek olyan technikai, műszaki szakemberek, akik valóban érdemben ö, kezelni tudják ezeket a nukleáris anyagokat, ezt tehát meg kell említeni. És van még egy fontos téma, ezek a konkrét gyógyszerek kérdése a radioaktív gyógyszerek, ez egy óriási jövőbe néző téma, egyre fontosabb lesz ez a terület, hiszen radioaktív anyagokkal nagyon különböző betegségeket lehet kezelni. Aztán a harmadik téma, amit bele kell venni ebbe az anyagba, ez arról szól, egy olyan témáról, amit már Krumpacsev úr jelentések kapcsán is tárgyaltunk. A, a radioaktív, a magasan radioaktív, illetve az alacsony radioaktivitású anyagok kezelése mindenféle reaktor esetében, ez is rendkívül fontos, illetve a, az átalakítás, a kobalt és az egyéb az orvoslás és egyéb területeken felhasznált transformált anyagok felhasználása, tehát ezeket is bele kell venni a jövő szempontjából alapvető fontosságú téma, ez világvezető szerepet is játszhatnánk, és ez a Horizon Europe-nak is részét képezi. Köszönöm szépen. Tamburánó kollega következik az EFDD részéről. Köszönöm, elnök úr egyetértünk az előadó véleményével, hogy a parlamentet jobban meg kell, be kell vonni ennek a programnak a kialakításába, és az Európai Unió politikai prioritásait kell követni. Úgy gondoljuk, hogy a képzés, a kutatás, a nukleáris területen nem kellene, hogy Európai Uniós támogatást kapjon. Nagyon veszélyes az atomenergia. 138 atomerőmű működik, ennek a többsége elavult, és ez egy nagyon nagy feladat a jövőbeli generáció számára igazából a kell foglalkozni. Ez az életbevágó fontosságú. Az atomerőmű park vonatkozásában a biztonság erősítését, illetve a ciklus végén a leszerelést kell támogatni, illetve az atombaleset esetén várható egészségügyi problémákra is pénzt kell szánni. Még több évtizedig problémánk lesz az atomerőművekkel. Köszönöm. Köszönöm szépen. az INF részéről, Sönel kollega. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm az előadónak is. A, az Euratom különböző cégkitűzéseinek a támogatását újra megerősítjük, és ezzel kapcsolatos tevékenységeket is támogatni. Nagyon fontos, hogy itt nagyon komolyan megnyírbálták a költségvetést, de fontos az, hogy az energia ellátás biztonságát fenntartsuk, és erről a kollégák is beszéltek, nagyon fontos a környezetvédelmi aspektus is. 1, 67 milliárd euró euró támogatással 5 éven keresztül nem fogjuk elérni ezeket a célokat, tehát a bizottságnak a célkitűzései figyelembe kell venni, és ne vegyük, ne felejtsük el, hogy az EU, a nukleáris biztonság Európa közös így ügye, még akkor is, hogyha az elektronos áram forrása elsősorban nem ebből származik az adott tagállamokban. Az Euratom kapcsán meg vagyunk elégedve nagyjából komponálati asszony javaslatával, illetve az energia, a nukleáris energia kapcsán egyetértek azzal a megállapítással, hogy a dekarbonizációhoz hozzájárul ennek az energiaforrásnak a fejlesztése, a program része a hasonlás kutatása, is nagyon ö, támogatjuk ö, a jövőbeli célkitűzéseket, az előadó megalapításai megalapozottak. Nagyon fontos, hogy a parlamenter konzultáljanak a program minden szakaszában, hiszen ezek a szakaszok egyre csak bonyolódni fognak a jövőben előadhatólag. Köszönöm szépen! A kutatási főigazgatóság részéről Patrick Child urat köszöntöm. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az előadónak és a képviselőknek is ezt a vitát. Azt gondolom, hogy elég pozitív volt ez a vita, így első körben a javaslat kapcsán. A bizottság azt hiszem, hogy kiinduló pontként azt a konszenzust vette alapul, amely a fukushimai katasztrófa után jellemezte Európát, mi szerint a kutatás és az innovációra kell koncentrálni, mégpedig a biztonság és a sugárzás védelem területén elsősorban az Euratom szerződés keretében belül is, illetve többen emléke, em, említették, hogy a makasodás kutatásokat is támogatni kell, illetve a fúziós kutatásokat, és az Európai Parlament munkájára is egyeteműen számítunk ezen viták kapcsán az Euratom program témájában, különösen bátorított minket az, az, az a meggyőző többség, amely a jelenlegi program kiterjesztése mellett szavazott, miszerint 2019-2020-ban is folytassuk ezt, és az Euratom szerződés kapcsán nyilvánvalóan látjuk azt is, hogy az intézményekhez némileg megvan kötve a formális parlamenti részvételre is ez jellemzi, de azért örülünk annak, hogy nagyon komolyan vették ezt a, fele, ezt a feladatot a jelentés kapcsán, és nagy örömmel állok az egyes pontokban az együttműködés elébe önökkel. Ez a javaslatunk tulajdonképpen nagyon szorosan épít a jelenlegi kutatási és képzési programok sikerére az Euratomon belül, és itt néhány új elem is szerepel, ezeket szeretném kihangsúlyozni, különösen az elhangzott vita fényében. Először is valóban az a tendencia, hogy nagyobb koherenciára törekszünk az össz prezentációjában és kommunikációjában. Nagyon fontos, hogy jól összekapcsoljuk a közvetetten finanszírozott kutatási tevékenységeket, illetve a közös kutatóközpont kollégák munkáját. A jelentés módosítói több esetben a költségvetéssel foglalkoznak, ezzel kapcsolatban még lesz vitánk, ugyanis a bizottsági javaslat tulajdonképpen arra törekszik, hogy megszülessen az egyensúly a különböző alkotóelemek között, és azt gondoljuk, hogy mi tulajdonképpen ezt elértük, tehát ezt szeretem volna jelezni, hogy erről azért még beszélnünk kell. Másrészt azt gondolom, hogy vannak olyan pontok is, ahol igenis egyetértünk, és a bizottság javaslatán nagyon összhangban is elhangoztak felszólalások. A következő nukleáris kutatói generáció képzése Európában nagyon fontos, hiszen meg kell őriznünk ezen a területen az intellektuális vezető szerepünket, és az intenzív tevékenységünket is, különösen a Mári Slodowska Curry cselekvési tervekre gondolok, és a, jelen, az előadó valóban helyesen mutatott arra, hogy az Euróto program és a Horizon Europe között meg kell teremteni a koherenciát, és Kurt van de Beek kollégám, aki nemrégiben önöknél járt, szintén beszélt erről az aspektusról. Az első alkalommal a jogi szövegjavaslatunkba is belevettünk konkrétan egy jogalapot, amelynek a két program közötti szinergia, szinergia a lényege, ez ugyanebbe az irányba tartó elképzelés, de természetesen a szerződések között azért van különbség, az Euratom szerződés és a Horizon Europe szerződés jogalapjai között, illetve többen beszéltek arról, hogy a, az alkalmazott kutatás, illetve a sugárzás védelemmel kapcsolatos kutatások nem csak az orvostudományal kapcsolatosak, mi valóban egyéb területekre is kinyúlunk, a környezetvédelmi és egyéb te, ipari területekre is. Most azt gondolom, hogy összességében ez az első vitakör nagyon konstruktív volt a számomra is, jobb képet kaptam a parlament által felvillantott problémákról, kérdésekről, és örömmel állunk a további viták elébe. A módosítókat is örömmel fogadjuk. Köszönöm szépen ezeket a megjegyzéseket. Most a zárszó következik. Köszönöm szépen. Én is nagy örömmel foglalkozom a módosítókkal a jövőben, és az árnyék előadókkal való együttműködés elébe is. Egy dolgot szeretnék még megemlíteni, mint a kollégák is kihangsúlyoztak, hogy most valóban a célkitűzések már megvilágosodtak, konkretizálódtak, a leszerelés technológiák irányába is el kell indulnunk, ez valóban így van, de ne felejtsük el, hogy a, a leszerelés mindig a szektor feladata elsősorban, tehát azért a közpénzeket erre nem lehet ilyen formában nyakló nélkül felhasználni. Természetesen a bizottság a biztonsága kapcsolatos know-how-t is kéri, de fontos, hogy fontos, hogy figyelembe vegyük az egyéb szempontokat is. Köszönöm szépen. A módosítók határideje e hét csütörtök, úgyhogy nincs sok idő, vagyis 11-e. Fél háromkor találkozunk. Tehát ez a mostani határidőnk, az ebédszünet vége. Köszönöm szépen! És néhány órán belül találkozunk.